az ECR frakciótól a parlament közi delegációkra vonatkozó jelöléseket megkaptuk. Kiosztjuk ezt a kollégáknak, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor olyan veszem, hogy az